parlamentben és ennek összes szervében, és gyakorolhatja jogait. Már. Jó, ez az elektronika problémája. Viktor Uszpakics úrtól pedig kérvényt kaptam a mentelmi joga fenntartására, mert a Vilniuszi Regionális Bíróság előtt van egy ügye. A hatos szabály harmadik bekezdése szerint az eljárási szabályzatunkban ezt a jogi szakbizottságnak fogom továbbítani. Hogyha e kifogás nem érkezik ezekkel a bejelentésekkel kapcsolatban, ezeket elfogadottnak fogom tekinteni. Az SND frakció nevében pedig Sophokles Sophokleus úr külügyi, illetve biztonságügyi bizottságba való kinevezését is bejelentem. Szavazás. 11 évvel ezelőtt